hello, it's half past... Uh... Fél négy van már, mondja az elnök, bár még csak negyed négy van. Úgy látom, hogy uh, néhány tagunk itt van, de nagyon kevés. Három darab, négy. Legalább négy. Akkor most portugálra váltok. Um, Somos, eh, neste momento, poucos eh, membros. Eh. Nos, nem vagyunk még túl sokan itt ebben a teremben, de abból indulok ki, hogy mindenkinek még egy kis időre van szüksége, mire a lényegi pontokra térünk a napi renden. Minnyáján jól hallanak-e? Nem probléma-e, hogy portugálul szólok hozzá? Kapnak-e tolmácsolást? Jól hallanak? Vamos dar então início aos trabalhos e esperar que, entretanto, o outro... Jó, akkor elkezdjük, és reménykedem, hogy a fontos pontokig megérkeznek a többiek is. Nos, a napi rend elfogadása, ez az első pont, ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak minősítem a napi rendet. Második pont, május 24-i ülés könyvét illetően van ellenvetés, úgy tűnik nincs, akkor ezt is elfogadottnak minősítem. Hármas pont, az elnök közleményei nincsen közlemény, úgyhogy el is értünk az első fontosabb napi rendi ponthoz. A vidéken munkahelyek teremtése a KAP keretében. Elizabeth Köstinger az előadónk ebben a témakörben, és ma lesz az első vitánk a módosítókat illetően. Úgyhogy rögtön meg is adom a szót Elizabeth Köstingernek, hogy beszámolhasson nekünk a módosítókról. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr! Ez a második vitánk egyébként, mert már volt egy tartalmi egyeztetésünk a jelentés lényegét illetően. A véleményünket természetesen nagyban formálta a közös mezőgazdaságpolitikának az alakulása, 75 módosítót nyújtottak be a kollégák, de sajnálatos módon gyakran nem ennek az állásfoglalásnak a lényegét érintik a módosítók. A módosítók ezért aztán nem a jelentésre koncentrálnak, hanem inkább a nemi esélyegyelősséggel, politikai ideológiával foglalkoznak, és nem a munkahelyteremtéssel a vidéken. Pedig ez lenne a konkrét témánk. Gondolom mindjárt egyetértünk abban, hogy a képzés, továbbképzés, az infrastruktúrák képítése, a hálózatok építése, a magánélet és a szakmai élet egyensúlya érdekében, ezek központi témák. Statisztikákat és adatokat is említettek, ezeket is felkaroltam a kompromisszumos módosítóban. Tíz kompromisszum született. Sajnálatosnak tartom azt, hogy pozitív javaslatok, amelyek a nőket támogatnák a mezőgazdaságban és vidéken, sajnálatos módon az ezzel kapcsolatos módosítókat nem tudtam elfogadni, mert más politikai irányba mutattak ezek a módosítók. Az úgynevezett mom entrepreneurs, a az anyavállalkozókkal kapcsolatos módosítók például. Ezeket nem tudtam elfogadni. Ezek olyan nőket érintenek, akik anyák, de ugyanakkor vállalkozók is. És nehezen tudják összeegyeztetni a magánéletet a szakmai élettel. Aztán külön nőket segítő programok a vidékfejlesztés területén, különösen a kap területén. Ezek a lehetőségek léteznek, külön a nők számára. Több módosító erre hívott föl, de hát ezek már léteznek. És a 2013-1305-ös parlament által elfogadott határozat is külön megemlíti ezeket. Akkoriban ennek a témának az előadója voltam, és két évig egyeztettük ezeket a témákat, tárgyaltunk. A nő specifikus munkahelyteremtésre külön kitértünk, úgyhogy pontosan tudom, hogy az alapokban lehetőség nyílik az ilyen támogatásokra. Aztán, hogy mondjam el még? Hogy ezek a területek, mivel már léteznek, nem azért nem fogadtam el a módosítókat, mert nem akartam, vagy nem voltak szimpatikusak, hanem inkább emeljük ki azokat a területeket, amelyek újítások. Ne a már létező területekkel foglalkozzunk. Aztán a nemek esélyegyenlősége. Én személyesen nem tartom túlságosan célra vezetőnek ezt. A mezőgazdasági politika, illetve a mezőgazdasági piaci árak jelenleg a körülményeknek megfelelően változnak, és nem ezek okozzák a problémát alapvetően, úgyhogy szerintem az, hogy explicite megemlítsük a nemek esélyegyelőségét, a gender mainstreaminget, nem ez a legfontosabb, a nőknek van ennél nagyobb problémája is ezen a területen. Ezért aztán nem akarom ezt külön hangsúlyozni, de ahogy mondtam, nagyon sok pont, nagyon pozitív, képzés, továbbképzés, vidéken a nők hálózatainak támogatása, a vállalkozó szellem támogatása. Szerintem ezt támogatnunk kell. És ez az állásfoglalás része annak a jelentésnek, amit az Agriban fogunk megszavazni, tehát az Agri az illetékese a fő témának, és én úgy gondolom, hogy mi a mi szakbizottságunk részéről kiegészíthetjük az AGRI jelentését. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen ezt a magyarázatot most már rávilágított nagyon sok mindenre, amit ez a dokumentum tartalmaz. Nincsen jelen az árnyék jelentéstevő, de a következőkről tájékoztató. Az árnyék jelentéstevő nevében valaki felolvassa majd az álláspontot. Jodova asszony, köszönetet szeretne mondani Köztinger asszonynak a kompromisszumokért, és mindenek előtt hangsúlyozni szeretné, hogy a szocialisták az alábbi pontokat tartják fontosnak. A nőknek mindenképpen a kapban kiemeltebb szerepet kell kapniuk, ezen kívül a szakmai és magánélet egyensúlya a nők és férfiak számára nagyon fontos, a vidéki területeken is. A vidéki területeken különösen ott, ahol a nőket kettős terhelés éri, a magánélet területén a munkájukért nem kapnak térítést. Ezért aztán nagyon fontos, hogy megfelelő infrastruktúra épüljön ki szociális szinten, és digitális infrastruktúra is, a szélesávú hozzáférés, az állami szolgáltatások, közszolgáltatások nagyon fontosak. Ezen kívül a vidéki területekről a elmenekülés idő, idézőjelben, ezt le kell állítanunk, jól képzett nőkre és férfiakra szükség van a vidéki területeken, és nem muszáj, hogy a mezőgazdaságban dolgozzanak, csak vidéken éljenek. De ehhez infrastruktúrára, közszolgáltatásra, digitális lefedettségre van szükség, és szociális ellátásra. Ezen kívül a szocialisták számára nagyon fontos, hogy a nemek esélyegyelősége a kapban nem valósul még meg. Ez alapvetően része kell, hogy legyen a kapnak, és itt mindenképpen lépnünk kell. Amit nem tudnak elfogadni a szocialisták, az úgynevezett mamprenőröknek, az anyavállalkozóknak a kérdése. Unterstützung für Mütter und was machen wir mit den Nichtmüttern? Das sollte doch... Nem kell, hogy anyák legyenek, elég, ha nők, akkor is érintheti őket ez a probléma. És egyébként a férfiakat is érintheti ez a probléma, és a szülőket. Köszönöm. Obrigado. Uh, nós não temos. Köszönöm szépen. Ter conhecimento, não temos uh, os restantes relatores sombras presentes. A eh, senhora... Nincs itt a többi árnyékelentős tevő sem, eh, úgyhogy most hallgassuk meg, hogy a nevében ki szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom ezt a véleményt, ahogyan Köztinger asszony is kifejtette. A közös mezőgazdasági politika legalábbis a vidéki területeken hozzájárul a foglalkoztatás teremtéshez. Köztinger asszony véleménye, amit a fennbizottság számára készített, egész egyszerűen reális megfontolásokat tükröz, és támogatom is. Vannak kompromisszumos módosítók, ezeket támogatom, és a következőt szeretném elmondani. Ahhoz, hogy ezek a munkahelyek a kap forrásokat fel tudják használni, szolgáltatásokat kell nyújtanunk, különösen, hogyha arra számítunk, hogy nők töltik be ezeket a munkahelyeket olyan szolgáltatásokra van szükség, mint az iskolák, egészségügyi ellátás, szociális szolgáltatások, infrastruktúra, stb. De persze ezek nem közvetlenül a kap keretében tudnak megvalósulni, ezért ebből a jelentésből talán tovább kellene lépnünk. A régiókban pontosan ezért nem értenek meg minket a szavazóink, hiszen valamit írunk a munka és magánélet egyensúlyáról, és aztán kapjelentés lesz belőle. Azt kell megmutatnunk, hogy a bizottságunk egy valóság, valószerű, egy realisztikus megközelítést követ, így tudjuk megvédeni a nők érdekeit. Köszönöm. Köszönöm, Petir úr, asszony. Eh, Köszönöm. Köztinger asszonynak szeretnék először is gratulálni a véleménnyel kapcsolatosan. Nagyon kiegyensúlyozottnak tartom. És eh, foglalkozik mindazokkal a gondolatokkal, amelyeket egy ilyen jelentéstől elvárunk. Úgy gondolom, hogy nem ideológiai alapú jelentésre van szükség, hanem konkrét megoldásokat kell találnunk, hogy a vidéki térségekben munkahelyek jöjjenek létre. Ez a célunk, hogy itt valóban megmaradjon a lakosság, és ne hagyják el ezeket a térségeket. Közösségi, szociális infrastruktúra fejlesztése van szükség, hogy a mezőgazdasági üzemek élelmiszer termeljenek, és védjék a környezetet, illetve az érdekeinket is, illetve az értékeinket is védjék. A közös mezőgazdasági politikában már vannak olyan intézkedések, eszközök, amelyek ezeket a célokat szolgálják, és az innovatív koncepciókat is tovább kell támogatnunk, mint például a diversifikációt, vagy éppen a szolgáltatásokat, hogy azok a nők, akik vidéki településeken élnek, és az élelmiszergyártásban részt vesznek, vagy előállításban, ezeket az élelmiszereket értékesíteni is tudják, vagy részt vehessenek a vidéki turizmusban, illetve más szociális szolgáltatásokat is tudjanak nyújtani, mint például idősök otthona, vagy éppen a gyerekeknek óvoda. Az a benyomásom, hogy nagy tere van még a meglévő intézkedések használatának és megerősítésének, és így tudtunk hozzájárulni, hogy a nők számára hozzáférhetővé váljanak az új munkahelyek. És ez azért fontos, hogy a környezetet megfelelő állapotban tartsuk, és a nemzet érdek, értékeit is meg tudjuk védelmezni. A mezőgazdasági bizottság tagja is vagyok, ugyanúgy, mint Köztinger asszony, úgyhogy támogatom ezt az elképzelést. Meggyőződésem, hogy segíteni tudunk azoknak a nőknek, akik vidéken élnek, hogy tisztességes munka és életfeltételeket biztosítsanak saját maguk és családjuk számára. Aztán vannak más releváns kérdések is. Az európai gazdaságoknak csak 28%-át vezetik nők, úgyhogy nagyon alulreprezentáltak ebben a tekintetben. Nagyon kevés földbirtokos nő van, úgyhogy itt még sok tennivalónk van. Köszönöm. Köszönöm szépen. hogy kért szót. Köszönöm szépen. Köztinger asszonynak köszönetet szeretnék mondani. Azt hiszem nagyon fontos témákat fektetett le. Szeretném elmondani, hogy ahogy Köztinger asszony is mondta, igen, vannak ezek a nem specifikus perspektívák. Én úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban pontosan ez lenne a célunk a nőjogi szakbizottság nem kiterjesztése az Agrinak, vagy a Környezetvédelmi Szakbizottságnak. Ez egy külön szakbizottság, amely a nők jogaival foglalkozik. És hogyha a vidékfejlesztésről van szó, és a mezőgazdaságról, akkor kiemelten a nők szerepéről is beszélnünk kell, de persze ott vannak azok a nők is, akik nem a mezőgazdaságban dolgoznak. Vidéken élnek, de nem a mezőgazdaságban dolgoznak. Ezen kívül a mezőgazdaság egy nagy válságot élt meg, hogy említsem például a tejválságot. Pont ezért elhangzik az az érv gyakran, hogy most nincs itt az ideje annak, hogy nem specifikus követelésekkel álljunk elő. Én nem értek egyet. Ugyanez volt a helyzet Görögországgal kapcsolatban, és az, hogy valamilyen terület, vagy valamelyik ország válságban van, ez nem azt jelenti, hogy a nők jogaira nem kell figyelnünk, akkor kell igazán konkrétan kitérni erre. Minél inkább rossz helyzetben van egy mezőgazdasági vállalkozás, annál jobban romlik a nők helyzete. Egyre inkább elterjedt a családon belüli erőszak, és Erről nem szabad megfeledkeznünk. Ezen kívül a nők számára nagyon-nagyon nyomás, ha vidéken élnek, de nem a mezőgazdaságban akarnak elhelyezkedni, hogy hogyan ö, térhet, ö, léphetnek ki a mezőgazdasági körbe. Ezért kérem, erre térjünk vissza a következő ülésem. Köszönöm szépen, megkérdezném, hogy további Hozzászólók vannak-e, kollégák? Szeretnének hozzátenni bármit is? Nem? Akkor átadom ennek a szót. Ja, vielen, uh, vielen Dank. Uh... Köszönöm szépen. A különböző pontokat illetően. A szocialistáknak a képviselője sajnos nem volt ott az első vitán, és most sincs itt. Úgyhogy tovább, asszony nem lehet egyszerűen elérni. Az, hogy az asszisztensén keresztül szeretné megvitatni ezeket a témákat, ez nagyon komplikált így. Pont a magánélet és a szakmai élet egyensúlyát illetően, hát ez benne van a jelentésben azok a nők, akik gazdaságban dolgoznak és anyák jobban terheltek, de ugyanakkor azt is mondjuk, hogy külön kell foglalkoznunk a mamprönőrök, a mamalkozók problémájával. Ezt még azért meg kell emésztenünk. Azt hiszem, hogyha délről északig megnézzük a vállalkozásokat Európában, akkor azt is látjuk, hogy a nők nagyon nagy szerepet játszanak abban, hogy az élelmiszerlánc megfelelően működjön Európában. Hogy utaljak arra a kérdésre, hogy a közös mezőgazdaság politika hogyan javíthatja a munkahelyek minőségét, hogyan teremtett munkahelyeket vidéken. Hát én naivan abból indultam ki, hogy tényleg erről fog szólni a dolog, hogy munkahelyeket teremtsünk, és nem az egész csokrot akarjuk itt összekötögetni. Szerintem a nők nagyon fognak örülni annak, ha mindent belezsúfolunk ebbe a jelentésbe. És biztos vagyok abban is, hogy az Agrárszakbizottság pedig nem. Ami a földbirtokosságot illeti. A tagállamokban nagyon eltér a helyzet, ennek gyakran történelmi háttere van, az, hogy nők kezébe kerülhet föld vagy sem. Nagyon nagy az eltérés a keleti és a nyugati európai részek között, megint csak a történelmi fejlemények miatt. Bizonyos régiókban a farmok vezetői körében több mint 50% a nők aránya. Ez is attól függ, hogy a társadalom jogi háttér hogyan fejlődött az adott tagállamban. Erre nem igazán tudunk kihatni. Egyrészt ezek történelmileg adott tényezők, másrészt viszont ez a tagállam szociálpolitikájától függ. hogy a nők kezében több földös összpontosul, vagy sem. Én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy a többi frakcióval nagyon jól együttműködtünk, nagyon konstruktívan, és hogy tényleg politikai akaratot mutattak arra, hogy együttműködjenek a munkahelyteremtés témájában, és én továbbra is azt gondolom, hogy holnap a szavazáskor ebben a témában nagyon konstruktívan működhetünk együtt. Köszönöm. Obrigado. Gostaria de agradecer naturalmente à relatora pela exposição que fez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak a megjegyzésekhez, a módosításokhoz, köszönjük a hozzászólóknak, akik elmondták a véleményüket, és köszönöm szépen a titkárságnak is, akik sokat dolgozott ezen a jelentésen. Biztos vagyok abban, hogy itt van egy, hogy ez a nézeteltérés, amit itt elhangzott, az majd holnap meg fog jelenni a szavazáskor. De ezen lezárjuk ezt a napirendi pontot, és ráterünk a következőre nevezetesen uniós stratégia kidolgázásának szükségessége a nők és férfiak nyugdíjai között ti különbségek megszüntetésére és megelőzésére. Az előadó Constance Le Grip, képviselőasszony, aki most egy első olvasatban fogja felvázolni a témát. Emanuela Samek Ludovici fogja bemutatni ezt a témát. Konstanz Le Grip esetleg hozzá akar szólni. Köszönöm szépen. Elnök úr, harm, egy számot szeretek mondani, 38 százalék. 38 euró jár 100 eurónként, és ez a különbség a nyugdíjak között, a férfiak és nők között. 38% a különbség. Ez az egy, egy elképesztő nagy különbség, és ez járt előttünk, amikor javasoltuk, hogy ezzel a témával foglalkozni kell egy saját kezdeményezésű véleménnyel. Ez a téma egy olyan téma, amelyik akár egységes front mögé ülheti a különböző pártokat, és azt hiszem, hogy ez sikerült is elérnünk minden egyes frakcióból megkaptuk a támogatást, mert mindenhol elutasítják ezt az óriási nagy különbséget, és mindenki kifejezte szándékát a felé, hogy ebből ki kell lépni ebből a helyzetből. Nem a fizetések, illetve a nyugdíjak esetében a nemek közötti különbségek, ezek e, e, a rendszer anomáliái, ez nem szabad, hogy meglegyen, ez egy kirekesztés, ez egy anomália, amelyik szembe megy az Európai Unió összes értékével, az nemek közötti egyenlőség gyerekekkel szemben a leginkább természetesen. Ezek egy további kockázatot jelentenek az asszonyok számára, a nők számára, ugyanis ők anyagi függőségbe kerülnek a nyugdíjkor elérkeztével, és ezért nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a férjezett asszonyok elváltak, a, a özvegyek, gyerekkel vagy gyerek nélkül mindenki megszenvedi ezt a helyzetet, és katasztrofális helyzetet teremt. Beszeretném mutatni a munka a anyagot, amit elkezdtünk már szerkeszteni, a titkárság nagyon hasznos segítségével. Egy első munkadokumentumot szerkesztettünk tehát, amelyik az irányvonalat mutatja meg annak érdekében, hogy az Európai Unió egy stratégiát dolgozzon ki annak érdekében, hogy ezeket a különbségeket csökkentse. én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a generációk, a jövő generációk ne szembesüljenek ezzel a helyzettel, és olyan mechanizmusokat szeretnénk elindítani, amelyik lehetővé teszik ezeknek a különbségeknek a megszüntetését és megelőzését. A FAM szakbizottságnál nem nagyon szoktunk ilyen tenni, nem akarunk nagyon belemenni abba, hogy konkrét eseteket említjük meg, illetve a különböző rendszereket összehasonlítjuk egymással, hanem inkább irányelveket, iránymutatásokat szeretnénk kidolgozni annak érdekében, hogy az Európai Unió összes országában a különböző helyzetekben ezek hasznosak legyenek annak érdekében, hogy elérjük a célkitűzéseket, nevezetesen az, hogy ne legyenek ekkora különbségek Természetesen mindezt tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, illetve a kompetenciáinkat. Nagyon fontos számomra, illetve a frakcióm számára, hogy a nyugdíjrendszerek felállítása az a tagállamok kizárólagos felelőssége. Mindazonáltal az Európai Unió a szerződések szerint a 153-as cikk alapján megfigyelési feladatokat is elláthat. Ez tehát, hogy miért kell egy európai fellépés a nők és férfiak nyugdíjai közötti különbségek megszüntetésére, nos, az a 38%-os eltérés, amit említettem az elején, ez friss tanulmányoknak a, az eredménye, amelyik tanulmányozta, hogy mik a keresetek a 65 éven felülieknek. Ez a gender pension gap, a nyugdíjak közötti, a nyugdíjak közötti nemi különbségek, a gender pension gap, ez a következő módon számítjuk ki, ez az lenne először is a adozás előtti nyugdíj gat veszik figyelembe a férfiak és a nők között. 38% a különbség, tehát ugyanakkor azt is látjuk, hogy a nők esetében sokkal többen vannak a különösen eh, kiszolgáltatott kategóriákban, főleg a nyugdíjkor elérése után. nevezetesen a nők háromszor többen vannak ebben a kategóriában, mint a férfiak. Ez azt jelenti, hogy a leg kisebb nyugdíjak esetén háromszor annyi nő van, mint férfi. Ami azt illeti, nem kezdtük el boncolgatni, és eh, a különböző körülményeket felmérni, hogy miért alakultak ki ezek a különbségek, el tudjuk képzelni viszont, hogy ezek az eltérések abból indulnak ki, hogy az eltérések megvannak a fizetésekben is, a, a, még munkaképes volt a nő, tehát ők is egyenlő munka mellett sokkal kevesebbet kapnak, mint a férfiak. Ez tudjuk, ez egy probléma. Egy férfinek a karriere és egy nőnek karriere másképpen alakul, erre valóan vannak tanulmányok, és tudjuk, hogy ez akkor ez jelentkezik a nyugdíj kor elérése után is, a nyugdíjakban is megjelenik. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy statisztikailag még nincs megfelelően kimutatva mindez. Az Európai Unión belül találunk olyan adatok, amelyek nem összehasonlíthatóak, nagyon sokszor empirikus tapasztalatok országokat helyezünk előtérbe. Vannak országok az Európai Unióban, ahol sokkal rosszabb a helyzet, mint ami megjelenik, és vannak olyan országok, ahol a férfiak és a női nyugdíjak közötti különbségek óriásiak, ugyanakkor nem jelennek meg az adatokban. Nagyon nagy az egyenlőtlenség tehát a különböző helyzetek között az e Európai Unió országain belül, és ezt figyelembe kell venni mindenképpen. 28 tagállamban különböző helyzetek vannak, de hogyha a tengeren túlra nézünk, az Atlanti óceán másik partján, az Egyesült Államokban a bérezések különbs, a férfi és női bérezések különbségének a drasztikus csökkentése nem járt a nyugdíjak közötti különbségek megszüntetésével. Nagyon sok tényező játszik ebben. Tehát ez egy olyan jelenség, amelyik nagyon sok tényezőt érint, és ezért egy globális megközelítést igényel, szükség van arra, tehát, hogy a diszkrimináló tényezők eh, nagy számát megpróbáljuk figyelembe venni, olyan tényezők, amelyek eh, érintik vagy befolyásolják a nyugdíjakat, eh, amelyek alapján kialakulnak ezek a különbségek. Ezek a különböző tényezők lehetnek három csoportba hozhatóak, hogyha ezeket így hm, csoportosítjuk, akkor könnyebben tudjuk kezelni a helyzetet. Az első a bérezések közötti különbségeknek a fennmaradása, a második az, hogy alacsonyabb munkaköröket töltenek be a nők folyamatosan és rendszeresen, a nők részéről az a tendencia, hogy inkább dolgoznak részmunkaidőben, mint az emberek, és ez szintén befolyással van a későbbi nyugdíjaknál. A munkanyagban, amit kidolgoztunk, amit önök elé terjesztettem, különböző irányvonalakat mutatok annak érdekében, hogy lássuk, hogy milyen területeken lehetne eh, közbelépni annak érdekében, hogy csökkentsük a különbségeket a férfiak és nők nyugdíjai között. A bizottság különböző szakbizottságokkal beszéltünk, az Amploa, a foglalkoztatásügyi szakbizottsága. Együtt fogunk dolgozni, mert ők is érintettek ebben de a FAM szakbizottság az illetékesebben. Összefoglalásképpen a következőket szeretném javasolni megvitatásra. Szükség van arra, hogy egy európai stratégiát dolgozzunk ki annak érdekében, hogy csökkentsük ezeket a különbségeket azonosítani kell megfelelő jön hiteles mutatókat is, amelyik alapján fel tudjuk mérni ezeket a különbségeket. Oda kell figyelni a generációkra, az nők sincsenek tisztában mindig ezzel a helyzettel, nem kaptak megfelelő információkat, megfelelő módon kell tehát őket felfegyverkezni annak érdekében, hogy tudják, hogy mi a helyzet, és ki tudjanak állni a saját jogaikért. Olyan Európa irányelveket kellene előtérbe helyez, amelyek már léteznek, amelyeknek célja a nemek közötti egyenlőtlenségeknek a megszüntetése, a hátrányos helyzetek megszüntetése, a nők helyzetének a javítása, a hatékonyságra kell a hangsúlyt fektetni, a különböző meglévő eszközöket hatékonyan kellene eh, használni, és erre kellene a hangsúlyt fektetni, semmint, hogy elkezdjünk újabb eszközöket kidolgozni. Tehát jobban odafigyelni a különböző jogi eszközöknek az alkalmazására, a következetes alkalmazására és hatékony alkalmazására. Például úgy gondolom, hogy a de családi élet, illetve a szakmai életnek az összehangolásáról szóló európai eh, irányelv az egy jó kiindulási alap lehet. Fel kell használni a nyugdíjakra vonatkozó európai jogszabályokat áttekinteni, és megfelelő módon ezeket ki kell használni és hatékonyan alkalmazni annak érdekében, hogy a diszkriminációk megszűnjenek a nyugdíjakat illetően. Nos, ezek lennének azok az útmutatások, amelyeket a kedves kollégák elé tárnám, annak érdekében, hogy megtaláljuk azt a legteljesebb, legátfogóbb, leghatékonyabb stratégiát a nyugdíjak közötti különbségek megszüntetésére. Ahogy említettem, ez a working document, amely önök előtt van, ezen dolgoztunk, de ugyanakkor ebből kiindulva majd október 10-11-én a szakbizottságunk ülésén újra átnézhetjük ezeket az anyagokat az önök javaslataival együtt, majd utána november 29-én a soron következő szakbizottsági ülésnél megint áttekinteni a különböző véleményeket és megvitatni ezt a témát annak érdekében, hogy létrehozzunk egy ütős dokumentumot, egy erős dokumentumot, amelyikre odafigyelnek, amelyik hatékony és igazi megoldásokat kínál, és úgy gondolom, hogy egy végső szavazásra 2017. januárjában kerülhet sor. Köszönöm szépen mindazokhoz, akik hozzászóltak, és alig várom a hozzászólók. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Mielőtt átadnám a szót a kollégáknak, szerintem megadni a szót Samuel Michael Kolovicsnek, hogy mutassa be ezt a tanulmányt. Parancsoljon! Thank you very much for inviting me here to present. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide. Hogy ismertesem a tanulmány fő eredményeit? Ez egy nagyon rövid tanulmány, amely összefoglalja a nyugdíjreform főelemeit a nemek esélyegyenlősége szempontjából. A múltban pontosan ugyanerről a témáról, a nyugdíj területén a nemek közötti eltérésekről már eh, készültek összehasonlító tanulmányok, főleg a bizottságban a DJ Justice részéről, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság a szociális védelem területén, illetve a nyugdíj területén fölkarolt ennek az eredményeit. Tehát visszaköszönnek ennek a tanulmánynak az adatai más területeken is. Úgyhogy ez egy pozitívum.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 <laughs> okay. So uh, what, I, what I was saying that this uh, gender gap in pensions was first. Tehát a 2013-ban készült először egy tanulmány ebben a témakörben, a bizottságnál, a DG Justice-ban, és ennek uh, az eredményét felkarolták más tanulmányok is hogy megvitassák, hogy a nyugdíjreformnak milyen kihatása van a nemek egyenlőségére. Tehát az általános jelentést egyre több figyelembe veszik. Hogy mondjak néhány szót az elmúlt időszak nyugdíjreformjairól? Az új demográfiai trendek, az idősödő társadalom egyre inkább átalakítja a nyugdíjrendszert. Egyre kevésbé fenntartható a nyugdíjrendszer, ehhez hozzájárul persze a gazdasági válság is. Az előző reformokban nyilvánvalóvá váltak a problémák. A válság rámutatott arra, hogy az előző reformok során főleg a befizetéseket és az előfinanszírozott nyugdíjportfóliókat állították előtérbe. és lassan átállt a rendszer több pilléres rendszerre, az állami nyugdíjak felé tolódott a rendszer. Ez a fajta váltás azonban kevésbé volt megfelelő, hiszen nagyon sokan, akik elvesztették a munkájukat, nem tudtak befizetéseket eszközölni, és nem tudtak a magán ö, nyugdíjbiztosítókhoz befizetni. A nyugdíjpénztára kockázata nagyon nagy. Úgyhogy a kockázatot főleg az egyén szívta fel. Bizonyos országok ezért átalakították a rendszerüket, és jobban szabályozták az egyéni nyugdíjalapokat és a szakmai nyugdíjalapokat. És Megpróbáltak az atipikus munkavállalókat is lefedni, például a rövid vagy megszakított idejű munkavállalókat. Illetve megpróbálták az állami nyugdíj arányát növelni. az, hogy így átalakítsák a nyugdíjrendszereket, ez csak kevés országban történt meg. A legtöbb tagállamban az állami költségvetésben nagyon alacsony a nyugdíjra fordított arány. A rendszerek átalakulása tovább gyűrűző hatást gyakorol a nemek egyenlőségére. Bizonyos hatások várhatóak voltak. Ezt mutatta be az előadó is. A fő kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy az élet hosszig tartó befizetés és a nyugdíj során eszközött kifizetések hogyan aránylanak egymáshoz, illetve a több pilléres megközelítés. A probléma az, hogy a megfelelő nyugdíj kifizetésekhez alapfeltétel lenne a hosszú szakmai előélet, és hát jó lenne, hogyha teljes munkaidejű munkát végeznének. Mert a nyugdíj során kapott összeg nagy részben reflektálja azt, hogy milyen befizetéseket eszközöltek, és mennyi ideig a nyugdíjrendszerbe a szakmai életük során. És hát nyilvánvalóan mindjárt tudjuk, hogy a nők sokkal kevesebb évet dolgoznak, gyakran részmunkaidőben, különösen azok a nők, akik háztartási gondoskodói szerepet is ellátnak, és ezért rövidebb ideig folytatják a szakmai életüket. Különösen azok, akik keveset kerestek, vagy kevesebb időt dolgoztak, azok nem nagyon bízhatnak a minimál nyugdíjban, és jobban fenyegeti őket a szegénység. de ez nagyon kihat a nemek esélyegyenlősége. Aztán a statisztikai matematikának nagyon nagy a kihatása erre a területre. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amit hogy szeretne az ember nyugdíjként megkapni, kifizetésként, az attól is függ, hogy mennyit fizetett be, és attól is, hogy meddig él. És tudjuk, hogy a nőknek hosszabb a várható élettartama, mint a férfiaknak. Ezért a statisztika azt mutatja, hogy a nőknek ahhoz, hogy kiegyensúlyozzak a különbséget, többet kell befizetniük, vagy hogyha ugyanannyit fizetnek be, akkor kevesebbet kapnak vissza a nyugdíjas éveik során, mert hosszabb ideig élnek, mint a férfiak. Of course, uh, the, another thing that has been done uh, with recent pension reform has been the increase in the retirement age and the equalization. Úgyhogy ahhoz, hogy kiegyenlítsük a helyzetet a nyugdíjas évek során is, ahhoz meg kell valósítanunk azt, hogy a nők hosszabb ideig eszközöljék a befizetéseket, de ezt tovább is kell dolgozniuk. És megint visszajutunk oda, hogy hogyan gondozták az unokákat, vagy az idősödő szülőket. Hogyha az ilyen gondoskodó munkakörökben nem támogatjuk a nőket és férfiakat, akkor problémákat okozunk. Ha megnézzük, hogy az idősebb nőket sokkal kevesebb arányban alkalmazzák, mint az idősebb férfiakat, ennek az az oka, hogy a nők korábban vonulnak ki a szakmai életből, pontosan azért, hogy ellássák a családtagjaikat hogy a potenciális negatív hatásokat ellensúlyozzuk, ahhoz nagyon sok országban egy kreditrendszert hoztak létre azoknak a nőknek, akik például anyasági szabadságon vannak, szülői szabadságon, de a rendszerek nagyon eltérnek egymástól, és hát jó lenne, hogyha itt tapasztalatcsere folyna az országok között, hogy hol működik leginkább ez a kreditpontrendszer. Egy probléma ezzel, hogy a legtöbb országban a gyerekeket veszik számításba ilyenkor, de nem igazán veszik számításba azt, hogy mi történik, amikor idősekről gondoskodnak a nők. Tehát ez egy terület, amit meg lehetne célozni. Aztán a nők a magán nyugdíj pénztárakhoz kevésbé férnek hozzá, és hát támogatni kellene valahogy a nők hozzáférését. Nőbarátabbá kellene tenni ezeket a magányugdíjpénztárakat, mert ők maguk különböztetik meg a díjakban a nőket és a férfiakat. és így lehetne ösztönözni a magánrendszereket, hogy a nőket is támogassák. Aztán van még egy terület, ami eddig nagyon fontos kiegyenlítő szerepet játszott. A kapott juttatások közti különbségek kiegyenlítésében, azok a nők, akik az elhunyt férjük után kapnak nyugdíjat, ez egy ellentmondásos terület. Egyrésztről ez ösztönzi a nőket arra, hogy férhez menjenek, azért, hogy idős korukra biztosítékot kapjanak, Másrésztről viszont ez negatívan különbözteti meg a nőket, akik nem házasodnak, ha úgy tetszik, a egyedülálló nőket stigmatizálja. The, the share of single people is increasing a lot, especially. Tehát különösen a fiatalok között nő azoknak a nők az aránya, akik egyedülállóak, úgyhogy gondolnunk kellene erre a területre is. Aztán a származtatott nyugdíj jogok, például a felbomlott házasságokból, a vállásokból, Aztán, ha megvizsgáljuk a nemek közti különbségeket a nyugdíj területén, Betty jó készítette társadalom az első tanulmányt 2013-ban, és a mi tanulmányunkban átvettük a DJ Justice-nak az eredményeit az éves tanulmányukból. Fontos elmondani, hogy a bér szakadék számításakor az átlagos bevételű nőket, férfiakat vettük figyelembe. Úgy ö, tűnik, hogy a különbség kb. 40% az EU-ban. Ha minden idős embert figyelembe veszünk, azokat is, akik nem kapnak nyugdíjt, akkor sokkal nagyobb a különbség. Nagyon sok nő ugyanis egyáltalán nem kap e, nyugdíjt, mert egyáltalán nem dolgoztak. Um, as you can see here, and it was already said before by the rapporteur, this gap is much larger than the pay. Nos, ez a különbség sokkal nagyobb, mint a munkahelyeken a bérezés közti különbség azért, mert a nyugdíjrendszer felerősíti az eltéréseket. Tehát a nemek, a szakmai élet, a bérezés nagysága mind befolyásolják ezt. Nézzük meg a különbségeket az országokban, az EU-ban. Nagyon nagy a különbség az egyes tagállamok között. Észtország 3-4 százalékos eltérés, Ciprus 40 százalékos eltérés, tehát nagyon nagy a különbség, és ezen nemzeti különbségeket jól tükrözi a munkaerőpiacot. Például a keleti országokban kisebb a szakadék, mint nyugaton. Ez annak is köszönhető, hogy mekkora részmunkaidő aránya. Például Hollandiában a legmagasabb a részmunkaidő alánya, és ott nagyon nagy a különbség a nők férfiak között a nyugdíj tekintetében, és Észtországban annak ellenére, hogy a fizetések között ott a legnagyobb a különbség Európában, a nyugdíjrendszer, legalábbis a jelenlegi nyugdíjasok esetében, uh, a, azokkal a nőkkel is nagyon uh, nagyvonalú, akik uh, kevesebbet dolgoztak és alacsonyabb jövedelemért. Van egy alapvető minimál nyugdíjrendszer, ami a, legalábbis a jelenlegi nyugdíjak esetében meglehetősen vonalú. És még mielőtt elfelejteném azt, amit már az előbb elfelejtettem, amikor a nyugdíjak közötti különbségekről beszélünk, akkor nagyon fontos a jelenlegi idősök, jelenlegi nyugdíjasok helyzete között különbséget tenni, ugye ő rájuk inkább a korábbi nyugdíjrendszerek jellemzői vonatkoznak, illetve azok között, akikre majd a már megváltozott jutatások vonatkoznak, hiszen azóta már voltak költségvetési megszorítások. Tehát a jövőbeli nyugdíjasokat nagyon is érinteni fogja a korábban említett nyugdíjreformok sora, de valószínűleg a munkaerőpiaci viselkedésük is megváltozik. Arra számítunk, hogy a nyugdíjreformok fokozni fogják a munkaerőpiaci részvételt a nők körében a jövőben, különben sokkal alacsonyabb volna a nyugdíjellátások, mint a jelenlegiek. What is the problem is that Uh, uh, these young cohorts of women will be willing to work longer, to work full time. A most fiatalabb uh, korcsoportba tartozó nők uh, ezek szerint arra törekednének, hogy hosszabb ideig álljanak foglalkoztatásban, de a kérdés, hogy ezt meg is tudják-e tenni. Tehát, hogyha bizonyos tagállamokban nem támogatják, hogy mondjuk legalább 40 évig hozzájárulóként, befizetőként dolgozzanak a munkaerőpiacon, akkor nagyon alacsony lesz a nyugdíjuk időskorukban, és a nyugdíjak közötti nem szerinti különbség még inkább növekedni fog. Aztán van egy másik nagyon fontos mutató, amikor a nyugdíjbeli különbségről beszélünk, a nyugdíjak lefedettsége. Bizonyos országokban az a nehézség, hogy nagyon sok nőnek nincsen nyugdíjjogosultsága. Különösen azokban az országokban, ahol úgynevezett társadalombiztosítási paradigma érvényesül, vagyis csak akkor jogosult nyugdíjra, ha bizonyos évig legalább dolgozott, és nagyon sok nőnek nincs meg ez a foglalkoztatási előzménye, és ők nem vesznek részt a nyugdíjrendszerben, különösen Máltán igaz ez Olaszországban, Spanyolországban. Tehát vannak olyan országok, ahol nagyon nagyak, nagyok az eltérések a nyugdíjlefedettségben, de a legtöbb európai országban ilyen tekintetben nem jelentkezik ez a nagy különbség, vagyis nincsen túl nagy különbség a nők és a férfiak nyugdíj általi lefedettsége között nyugdíj jogosultsága között. Azokban az országokban, ahol nagyon nagy a különbség, természetesen a, az teljes 65 feletti lakosságra vetített jövedelem különbség is robbanásszerűen nő. Például Írország, Spanyolországban 272 százalék, of coverage. What are to, to try to, to... És Máltán is nagyon magas. Mik a legfontosabb ösztönzői vagy motorjai ezeknek, a különbségeknek, okozói, a munkaerőpiaci foglalkoztatási különbségek, a munkaévek, a munka időkülönbsége, a fizetések és a jövedelmek közötti különbségek, és ezek nagy súlyjal érintik most már, koráb, sokkal inkább, mint korábban, a nyugdíjjogosultságot. Hogyha a nők nem javítják a munkaerőpiaci helyzetüket a férfiakhoz mérten, akkor valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz a nyugdíjuk, mint korábban, és a nyugdíjak közötti különbség még növekedni is fog. A családi státusz, a, az anyaság és a gondoskodás nagyon fontos tényezők. Ezek a legfontosabb tényezők, amelyek magyarázatot adnak arra, hogy a nők esetében miért más a munkaerőpiaci részvétel. Um, the gender gap for, for, uh... Hogyha figyelembe vesszük uh, a gyerekes vagy uh, férjezett nők bérelmaradását vagy nyugdíjelmaradását, akkor nyilván ezekben a körökben ez sokkal magasabb, és a gyerekek számával ez növekszik is, hiszen minél több gyereket szül valaki, annál kevés, kisebb az esélye arra, hogy karriert csináljon. És ezeket a hatásokat befolyásolják az érintett csoportok összetétele, az életük során befizetett hozzájárulások, a minimál nyugdíjaknak a szerepe, bizonyos országokban vannak különböző juttatások, és ezek a tényezők a nyugdíjak kialakításában csökkentik a nyugdíjkülönbözetet bizonyos országokban, máshol, ahol ezt nem szabályozzák, ott sokkal nagyobb a különbség. Milyen hatással jár mindez a nyugdíjak megfelelőségére és a szegénységi kockázatra. Most külön a nyugdíjasokra néztük meg ezt a kockázatot, nem a teljes népességre. Tehát most azok nála nőknél vagyunk, akinek van egyáltalán nyugdíja, és ugye ők már rögtön jobb helyzetben vannak, mint a nyugdíj nélküliek, de még itt is növekszik a szegénység veszélye. A nők általában minimál nyugdíjat kapnak, bizonyos országok, sok országban a megélhetési költségeket sem fedezi, illetve a szegénységi küszöb alatt van a minimál nyugdíj. zárásképpen. Azt is felmertük, hogy milyen intézkedések történtek Európában és bizonyos tagállamokban, már ami a nagyobb egyenlőség támogatását illeti, illetve a nyugdíj különbözetekben, különösen az európai szemeszter szerepét vizsgáltuk meg, hiszen ez egy nagyon fontos szakpolitikai koordinációs ciklus, amely országspecifikus ajánlásokat tartalmaz. Például a 2012-es 15-ös időszakra vonatkozó ajánlásokban a nyugdíjak a teljes ajánlásoknak nagyjából a 10%-át tették ki. Ugyanakkor soha nem fordítottak ezekben az ajánlásokban figyelmet a nemek közötti egyenlőségre, és nagyon kevés hangsúlyt kapott az, hogy a nők foglalkoztatását és jövedelmi helyzetét javítani kell a nyugdíj különbözet csökkentése érdekében, vagyis nagyon kevés figyelmet fordítottak tehát ezekre a tényezőkre a nyugdíjpolitikában, és nincsen mutatója a nemek közötti különbségnek a makrogazdasági felügyeleti eredményező táblában sem. Ez például egy érdekes javaslat lehet, amit a parlament felvehetne a bizottság számára hogy egy ilyen mutatót, eh, mint amiről az előbb beszéltünk, és amit már használtak is sokszor, a makrogazdasági felügyeleti eredményező táblában, mert ezek a mutatók, amelyek a scoreboardban szerepelnek, nagyon fontosak, mert az európai szemeszter teljes folyamata és a szakpolitikai koordináció, illetve az ország specifikus ajánlások eh, során figyelembe kell venni ezeknek az indikátoroknak a az alakulását, és a nyugdíjreformok kialakításában is a nyugdíj hatást is figyelembe kell venni. Zárásképpen. Már ami a szakpolitikai ajánlásokat illeti, először is szükség van arra, hogy a nők jelenlétét támogassuk a munkaerőpiacon, ellenkező esetben soha nem lesz jó nyugdíjuk, legalábbis a jelenlegi rendszerekben. De az is nagyon fontos, hogy a nyugdíjrendszereket újabb reformnak vessük alá, hogy figyelembe vegyük azt a tényezőt, hogy a nőknek vannak gondoskodási tevék, kötelezettségeik is, és sokszor ez megakadályozza őket abban, hogy teljes munkaidőben dolgozzanak az egész pályafutásuk alatt. A nyugdíjrendszerben a reformon, tehát figyelembe kell venni az egységes letelepedési alapú minimál nyugdíjhoz való hozzáférést, illetve az egyedi kiegészítő nyugdíjak bevezetését kell megfontolni nők számára, és ezeknek a rendszereknek a szabályozását is javítani kell, hogy ez a nők számára előnyösebb legyen, és gondoskodási krediteket is kellene alkalmaznia a férfiak számára is, nem csak a nők számára is, nehogy itt alakuljon ki a nemek közötti egyenlőtlenség, és a sztereotípiákat is gyengítendő. Ez tehát egy nagyon fontos aspektus. Ez a az ajánlás nem csak a nőknek szól, nem csak a nőkért szól, hanem mindenkiért, mert a várható élettartam növekedésével sokkal hosszabb ideig maradnak a nők is a munkaerőpiacon, de nem feltétlenül folyamatosan. Ezért egy életpálya futás megközelítést kell alkalmaznunk, a nyugdíj szempontjából. Tehát tudjuk, hogy sokan dolgoznak, aztán tanulnak, aztán gondoskodnak valakiről, vagy mondjuk munkanélküliek lesznek egy válság helyzetben, hogyha nem csak a fenntarthatóságot, hanem a megfelelőséget is figyelni akarjuk, akkor figyelembe kell vennünk, hogy igenis előfordul, hogy valaki kikerül a munkaerőpiacról élettartama alatt, és ezt is kezelnie kell tudni a nyugdíjrendszernek. Aztán van egy másik nagyon fontos dolog, tudom, hogy nagyon hosszú ideje beszélek már. Az, hogy egy intézkedés, hogy támogassák a nőket, illetve a gondoskodási szolgáltatásokat, és a, a családtagékről gondoskodó nőket is támogassák, és jobban figyelmet fordítsanak a nyugdíjak megfelelőségére, illetve a, a nemek közötti egyenlőtlenségekre, például a statisztikák pontosításával, a kutatással, ami kitér a nyugdíj különbségekre a nemek között az európai szemeszterben, és előzetes nyomonkövetést vagy hatástanulmányt is kell készíteni a nemek közötti egyenlőség szempontjából. Az európai intézmények, különösen az Európai Parlament sokat tehet ebben a tekintetben. Köszönöm szépen. Obrigado. Köszönöm szépen ezt az előadást, amely igen kimerítő volt sátfakt az egész témát, és most alkalmunk nyílik arra, hogy eh, egy eszmecserét vezessünk le ebben az ügyben, és megadom a szót az árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani a tanulmányért és az előadónak külön ezért az előadásért. Két nagy igazságtalanság létezik Európában. Az egyik az adórendszer. A másik a nyugdíjrendszer. Egyiknek sincs köze a valós teljesítményhez. Az adófizetéskor nem arról van szó, hogy aki sokat keres, sokat fizet, és a nyugdíjnál sem arról van szó, hogy azok, akik sokat dolgoznak, sok nyugdíjt kapnak. Tehát itt van két rendszer, amely egyáltalán nem tükrözi azt, amit kellene, hogy tükrözzön hogyha a nyugdíjat a teljesítmény alapján kapnánk, akkor ez azt jelenteni, hogy a nők sokkal rosszabbul teljesítenek, mint a férfiak. Tehát abszolút nem a teljesítménytől függ a rendszer. Először, és szerintem nem beszéltünk erről eleget, a nyugdíjat azt abból fizetjük be, amit a szakmai élet alapján teljesítünk, de ez nem tükrözi azt, amit a nők otthon, az egyházban, a szociális élet területén teljesítenek. Müssen wir ganz provokant rückschließen. Je, sehr sie, je mehr sie sich als Frau ehren, egy nő minél inkább végez önkéntes munkát, például idős gondozást, annál inkább ki kell, hogy vonuljon a szakmai életből, annál inkább arra korlátozódik, hogy inget vasaljon és kikészítse az okmit a férjének. Egyértelmű, hogy erre figyelnünk kell. A nyugdíjrendszer egyáltalán nem tükrözi a szakmai élet teljesítményét. Az elejétől kezdve le kell szögeznünk, hogy a nyugdíjrendszer nem igazságos és ez az eltérés azért él tovább, mert a nem fizetett munkákat nem vesszük figyelembe a nyugdíjrendszerben. Amíg ez történik, addig a nők mindig háttérbe szorulnak. És nagyon köszönöm szépen, hogy figyelembe veszi ezeket a megjegyzéseket. Természetesen az információ, a férfiakat is be kell vonni ezekbe a munkákba. a nem fizetett munkaköröket erőteljesen súlyoznunk kell. Legyen az a cél, hogy a nők az életük minden szakaszában megélhessenek a bevételükből, legyen az akár a nyugdíj is, és természetesen a szakmai életüket követően is megélhessenek a kapott bevételből. Ez egy nagyon összetett téma, és az előadónő is nyilvánvalóvá tette, hogy a befizetésekhez eh, is kötődik a szakmai élet hosszához, a nők által igénybe vett gyerekgondozási szabadsághoz, és így tovább. Az, hogy mi, mint EU, hogyan segíthetnénk a tagállamokat, amíg az egyes tagállamokban. Azt támogatja az állam, hogy legyen különbség a férfiak és nők között. Magyarul, ö, mag, maradjon otthon a nő a gyerekkel, vagy Németországban például, ha mindkét fél dolgozik egy házasságban, és gyereket nevelnek, akkor több adót kell fizetniük, és nem éri meg, hogy mind a ketten a munkaerőpiacon legyenek. Tehát, hogyha ezeket a különbségeket támogatjuk, Németországban egyébként erőteljesen, addig ezek a különbségek létezni fognak a nyugdíjrendszerbe is. Tovább kell lépnünk az államnak az egyenlőséget kell támogatnia, nem a különbségeket. Aztán az özvegyi nyugdíj, vagy a gondoskodói nyugdíj, ön is hangsúlyozta, ez csak kiegészítő rendszer lehet, átmenetileg hosszú távon, ez nem megoldás. és természetesen az egyénre lebontott rendszerek nagyon fontosak, és úgy kell ezeket felállítani, hogy megélhessen belül a nyugdíjas. A magánélet és a szakmai élet terhe nem hárulhat továbbra is csak a nőkre, hanem meg kell osztani ezek terhét férfiaknak és nőknek. És továbbra is föntartom, az adóigazságtalanság és a nyugdíj igazságtalanság ezek azok, amik leginkább nyomasztják az állampolgárokat, hogy ezeknek semmi köze a valós teljesítményhez, és ezeket korrigálni kell. Köszönöm. a Köszönöm szépen. Arngerik asszonynak adom meg a szót. Wenn wir heute über die Notwendigkeit einer EU-Strategie zur Beendigung und zur ha az EU stratégiájáról beszélünk, hogy a nyugdíjazás területén hogyan szüntetjük meg a különbségeket. Ezek a különbségek nem csak így maguktól keletkeznek, hanem a gonosz munkaadók kreálják őket, és nem a nők és férfiak. Bár tudom, hogy a baloldalról gyakran ez a kritika hangzik el. Nem, az egyik fő oka a különbségeknek, már a bérezésben, az a tény, hogy a nők anyává válnak, és ezért hátrányos helyzetbe kerülnek. Több időt töltenek otthon, mint a férfiak, részmunkaidőben dolgoznak, a háttérbe tolják a szakmai életet, és amikor a második vagy harmadik gyerek megszületik, akkor teljesen lecserélik a szakmai életet a családi életre. Na itt kell lépnünk ahhoz, hogy a nyugdíjazás területén kiiktassuk a különbségeket. A szülőség, ez legyen szakma. Ne egy damoklész kardja legyen a szociális területen. Az én pártom azt szeretné, hogyha egy nevelői bérezést valósítanak meg. Nem arról van szó, hogy nőről van szó, vagy férfiról, hanem arról van szó, hogy a nevelés, egy gyermek nevelés álljon a központban. A legnagyobb a különbség a gyermekesek és a gyermektelenek között. Ezt nagyon ritkán elfelejtjük, ezt az összehasonlítást. Gyakorlatilag soha nem hallunk erről, most se hallottunk róla, hogy van ez a nagyon nagy különbség, és pont itt látszik a nők között is a különbség. Tehát a nevelői bérezés az nagyon fontos lenne, tehát azt kell korrigálnunk, hogy hogyan fizetjük be a nyugdíjakat, és ha ezt korrigáljuk, akkor utána lehetővé válik, hogy a szülőkről való gondoskodást is ugyanígy díjazzuk. Annak érdekében, hogy a különbséget kiiktassuk. Igen, miért nem díjazzuk azt, ha valaki gondoskodik a szüleiről, miért nem kap ezért úgynevezett nyugdíjpontokat. Így lehetne ezt a szakadékot betömni, és végre ki kell ezt már mondani. Még akkor is, ha a végeredményben úgyis nemzeti hatáskör ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Catherine Bird asszonynak adom meg a szót. E visto appel de relator sombra eh, em nome do... És most átadom a... Már nem le, elnökként szólalok meg, hanem egyszerűen hozzászólok a témához saját néven. Szeretném elmondani azt, hogy fontos, hogy ki kell hangsúlyozni ezt a kettős diszkriminációt, vagy többszörös diszkriminációt, amelyeknek alá vannak vetve az a nők. És ez alapvetően a problémának a lényege, ami megjelenik a nyugdíjakban is, meg a, a bérekben is. A munkában már megjelenik a nők diszkrimináció, az a a nő, az anya, illetve az eh, anyai teendőkre készülő nőkkel szemben is. Ez attól függ, és hogy milyenek a munkához való hozzáférés feltétele is. A nők rendkívül nagy gyónő megszenvedik ezeket a helyzeteket. A szociális megbélyegzés mellett még tehát megjelenik a nemek közti diszkrimináció. A nők tehát diszkriminálva vannak kétszeresen is a munkájuk során, a, munka, a dolgozó életük során. Ami a nyugdíjakat illeti, személyesen sértőnek tartom, ha, ha így fejezhetem magam, sértőnek tönhet, az a felvetés, hogy egy nő ahhoz, hogy ugyanazt a, a nyugdíjat megkapja, tovább többet kell dolgozzon, mint a férfi, azért, hogy ugyanazt a nyugdíjat megkapja. Számomra tehát ez sértő, mert az egész, eh, a diszkriminációnak a lényege megjelenik ebben, amit korábban felvázoltam a hozzászólásomban. Tehát ebben a mechanizmusban szinte beépítő, beépül a diszkrimináció. Nem tudom, hogy más országokban hogy van, de nálunk, Portugáliában azok a pénzek, amiket befizetünk a nyugdíjpénztárba, azok mi azoknak a nyugdíjat fizetünk most a, a nyugdíjpénztári befizetésenkkel, akik most nyugdíjasok. Tehát nem ez a pénz nem félre lesz téve nekünk. A jövőben azok fogják a mi nyugdíjunkat fizetni, akik majd annak a, akkoriban fognak dolgozni. Tehát a nyugdíjrendszerek nagyon kivannak téve a különböző megszorító intézkedéseknek, mint ahogy elhangzott itt, és a privatizációs logikának is nagyon kivannak téve, főleg amikor a privatizáció a nyugdíjrendszereket érinti. Nem lehet csökkenteni a nyugdíj különbségeket, amennyiben van egy progresszív rendszer. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki többet keres, többet fizet be a nyugdíj hozzájárulásként. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezeket a különbségeket eh, legyőzni, és ebben a kérdésben az ideológiai, az ideológiai kérdések is nagyon fontosak. Tehát nagyon fontos értékelni és előtérbe helyezni a kollektív szerződéseket annak érdekében, hogy ezek a különbségek csökkenjenek, akár szociális különbségek, akár nemek közti különbségek. Nagyon fontos tehát, hogy az azonos munkáért azonos bérezés elvet alkalmazzuk, és ezeket alkalmazni az anyasági szabadságok esetén, illetve apassági szabadságok esetén is, hogy ezzel is csökkentjük az különbségek elő kialakulását. A szülési szabadságon lévő asszonyok rendkívül sérülékenyek ebből a szempontból, és nagyon kivannak téve a diszkriminációnak fel kell értékelni az államnak a szociális szerepét, főleg ami a szolgáltatások nyújtását illeti jó minőségű szolgáltatások, amelyek segítik az asszonyokat abban, hogy a családjukat fenntartják és ellássák azokat a feladatokat, amelyekre szükség van a családon belül. Nagyon sok országban például csak a rokonok tudják ellátni a gyerekeket, és most bez, átadom a szót a foglalkozásügyi szakbizottság képviselőjének, Tanya Gonzáleznek. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak ebbe a szakbizottsági ülésre, mint a foglalkoztatásügyi bizottság tagja. Azt hiszem egyetértünk abban, hogy az anyagi különbség férfiak és nők között az különböző tényezőkből indul ki. Az egyik fontos tényező, amire oda kell figyelni, az a nyugdíjak közti különbségek, ez 38%-os, mint ahogy hallottunk, különböző más-más országokban, de minden országban jelen van. A szociális biztonság rendkívül fontos kérdés, a, harm, a, a alapvető emberi jogok kartáján 34-es, 35-es cikkeiben szól arról, hogy egyenlőség kell, illetve a szerzetes hármas cikkében az nemek közti egyenlőség mellett kardoskodik, illetve mindenféle diszkrimináció ellen fellép az Európai Unió. Az Európa Uniónak ezek a céljai, világos célek és egyértelmű célek, ezért mindent megten, meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a különbségek eltűnjenek mint ahogy a 155-ös cikkben szerepel ki kell egészíteni a tagállamok fellépését, amikor hiányzik, mm, hiányoznak azok a mechanizmusok, amelyek eh, lehetővé teszik, hogy el tűnjenek ezek a különbségek. A nemzeti nyugdíjrendszerekben oda kell figyelni arra, hogy ezek a különbségek ne növekedjenek, ne is legyenek, ugyanakkor a ugyan erre kell odafigyelni a magánnyugdíj pénztárak esetén is. A fenntarthatóság is egy fontos, fontos szempont. A nyugdíjak minőségének a romlása különösen érinti a nőket. Minden egyes reform, amelyik rontja a munka körülményeket, az a végén egy negatív hatással van a nők nyugdíjának az összegében. Lodovicsi asszony felé lenne egy kérdésem, ha jól értettem, azt vetette föl, hogy a nyugdíjkornak a meghosszabbítása az eh, előnyös a nőknek, mert akkor többet dolgozhatnak, ugyanakkor a spanyol helyzetben ez nem jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a mai napon ahhoz, hogy az ember megkapja, megkapassa a maximális nyugdíjat, 26 és fél éves kortól teljes munka, eh, munkaidőben kellene dolgozni, szünnapok nélkül, ami jelenleg teljesen elképzelhetetlen a mai generációkban, a mai feltételek mellett, tehát szinte kivitelezhetetlen. Emiatt ki szeretném emelni, hogy a öregségi nyugdíj összefügg az embereknek az munkával eltetett életével, a diszkrimináció tehát, a, tehát óriási különbségeket okoz a férfiak és nők közötti nyugdíjakban. Oda kell figyelni a munkabérek közötti különbségekben és egyéb diszkriminációkra, mint például az úgynevezett indirekt diszkriminációra, amely nem, amelyet nem korrigál a kollektív szerződés, amelyik bünteti az asszonyokat, az nőket bizonyos dolgok miatt, mint például gond, a gyerekgondozás miatt, a szülés, az időseknek az ellátása, emiatt a nők többet hiányoznak a munkahelyükön, ugyanakkor emiatt büntetve vannak. Illetve Mindez, hogyha összeadjuk, illetve az olyan nyugdíjak, amelyekhez nincs hozzájárulás, mindez elvezet ahhoz, hogy a nők rendkívül hátrányos helyzetben legyenek a, a, az időskorban, a nyugdíjas korban, emiatt nem jutnak hozzá egy méltó idős élethez. És ezért lesznek javaslataink, amiket be fogunk terjeszteni, ilyenek, mint a következők, például adó ügyi könnyedségeket kellene bevezetni, a legnagyobb jövedelmeknek a, a plafonját eltörölni, mert ezek léteznek sok országban, tehát aki sokat keres bizonyos összegikkel, csak hogy fizessen, aztán figyelembe venni az várható élettartamot, oda kell figyelni azokra is, akik ellátnak eh, más családtagokat, és őre ösztönözni a férfiakat, hogy ők is vállaljanak ebből feladatokat. A rész eh, időben alkalmazott személyeknek a megfelelő támogatása, a, aztán a nyugdíj rendszerbe való befizetés kevesebb ideig tartson azoknak a nőknél, akik eh, családtagokat ápolnak, akik gondoskodnak családtagokra, no, szóval mindezekre szükség lenne. Köszönöm szépen. Obrigado. Eh, passaria já a palavra à senhora Kozlowska. Következő eh, felszólaló. Köszönöm szépen. Először is nagyon örülök, hogy egyáltalán szóba került ez a kérdés. A nők és férfiak közötti nyugdíj különbözet. Legrébb asszonynak nagyon köszönöm, hogy ilyen erős kezdettel indította meg ezt a vitát, és Ludovicsi asszonynak is gratulálok a jelentésért, amit az imént bemutatott. Pontosan részleteiben ismerteti ezt a kérdést. Az Európai Bizottsághoz is tettem fel kérdéseket ezzel kapcsolatosan, és a nyugdíjak közötti különbséget én is szerettem volna az európai szemeszterben indikátorként felvetni, hogy ne csak a fizetési különbözetet vegyék figyelembe, mivel ez csak a, az aktív munkavállalás időszakára vonatkozik, ez sokkal inkább tükrözi már, mint a nyugdíjak közötti különbözet a nők és férfiak közötti különbséget. A fizetési különbséget is figyelembe veszik, ezt sokszor említik, de a nyugdíjak közötti különbség sokkal pontosabb mutató lenne. Az egyik legfontosabb oka a nők és férfiak közötti nyugdíj mérték különbözetének az, hogy a munkaerőpiacon is különböző mértékben vesznek részt. A nők kevesebb ideig dolgoznak, gyakrabban maradnak távol a munkától, hogy a gyerekekről, szülőkről vagy idős hozzátartozóról gondoskodjanak. Más tehát az oktatási mintázatuk is, és van egyfajta szexuális szegregáció is, ami a nőket a rosszabbul fizetett munkakörökbe kényszeríti. Nagyon különbözőképpen mozognak a nők és a férfiak a munkaerőpiacon, és ennek az eredménye a nyugdíjak közötti nagy különbség. Az, hogy a nőknek kell gondoskodniuk a gyerekekről vagy az idős rokonokról. Ez a legfontosabb oka a különbségeknek, és ezt figyelembe kell venni. Talán a legfontosabb megoldás az lehetne, hogy a nők munkaerőpiaci részvételen rugalmasabb legyen. Poprzez ról, dążenie do równego traktowania. Jurova biztos is felvetett már bizonyos elképzeléseket a magán és a munka, magánélet és a munka összeegyeztetésére. Ez a különbözet azért jelenik meg, mert a nők nem képesek felhalmozni a nyugdíjjogosultságot, nem azért, mert valaki óránként kevesebbet fizet nekik. Ez csak egy kis összetevője ennek a problémának mindent meg kell tennünk, hogy lehetővé tegyük a nőknek, hogy megkeressék a nyugdíjjogosultságukat. Beszélhetünk az intézményes gyermekgondozásról, óvodákról, a, azokról a szolgáltatásokról, amelyek lehetővé teszik a nőknek, hogy rugalmasan vegyenek részt a munkaerőpiacon. A másik kérdés a fizetetlen otthoni munka Én nem értek azzal egyet, hogy ennek hogy ezt kezdjük el megfizetni, hanem egyensúlyt kell találni abban, hogy a férfiak és a nők mennyire elvállalnak ilyen feladatokat. Nem az a megoldás, hogy a nők hetente 10 órával többet dolgoznak, mint a férfiak, és ezt próbáljuk ezt kell próbálni kiegyenlíteni, nem pedig valahogy fizethetővé tenni ezt a munkát. Ami a gyerekellátást illeti, és 5-6 gyerekes családokról beszélünk, lehet, hogy ez már az a mérték, ahol a nők tényleg nem tudnak dolgozni, és itt már elképzelhető, hogy fizetés kellene nekik a gyerekgondozásért adni. Wieki nad dziećmi e, poprzez odprowadzanie z budżetu składek emerytalnych to jest robione. Nagyon hasznos volna beszélni arról, hogy a gyerekgondozásért költségvetési forrásból kompenzáljuk a nőket. Sok országban van anyasági vagy szülői szabadság, de nem azt kellene meghosszabbítani ezeket az időszakokat, amelyek kizárják a nőket a munkaerőpiacról, és amelynek során nem fizetnek nyugdíjjárulékot. Pontosan ez okozza az egyenlőtlenséget és, nők és férfiak között, és ami eh, nem teszi lehetővé a nők számára, hogy egyenlőséget élvezzenek. Köszönöm szépen. Legrip asszonynak gratulálok ezért a kezdeményezésért. Nagyon fontos és nagyon releváns is ez. Valóban ezek a legaktuálisabb kérdések. Eltekintve azoktól a javaslatoktól, amelyeket a vita során, során hallottunk, talán meg kellene vizsgálnunk a nemzeti szintű, tagállami szintű minimál nyugdíjakat is. Tudom, hogy nincsen illetékessége a parlamentnek ebben az ügyben, hanem a tagállamok illetékessége, de ajánlásokat adhatunk ki. Én is tanulmányoztam a minimális tagállami mértékeket, és ezeket nem minden tagállamban szabályozzák. Bizonyos tagállamokban mind a nők, mind a férfiak különböző körülmények között élnek, és gyakran a szegénység szélén. Horvátországban azok, akik nyugdíjat kapnak, gyakran a nyugdíjuk nem éri el a szegénységi küszöböt sem, vagyis még eh, megélni a legszűkebb eh, értelemben is nagyon nehéz ebből. A sok kelet-európai országban hasonló helyzet, amikor ezt a jelentést írják, akkor kérem vegyék figyelembe azt a lehetőséget, hogy eh, vezessék be a minimál nyugdíj koncepcióját is, ami nem szabadna, hogy az Eurostat szerinti szegénységi küszöb alatt maradjon. A vidéki nők eh, sokszor nem rendelkeznek nyugdíjjal, hogyha a családi gazdaságban dolgoztak, vagy nincsen, és nincsen föld vagy egyéb ingatlan tulajdonok, akkor elég eh, valószínű, illetve hogyha nem, voltak, nem vettek részt a nyugdíjrendszerben, akkor elég valószínű, hogy nem kapnak semmiféle nyugdíjat, Úgyhogy valamilyen más úton kellene elindulni. Minden esetre gratulálok. A bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm. Ki szeretem hangsúlyozni, hogy amit Metuela Szemek asszony által bemutatott adatok egybeesnek a bizottság által felelt adatokkal, tehát ez azt jelenti, hogy ezek az különbségek igenis léteznek e, a nyugdíjban is, a e, nyugdíjrendszerek akár korrigálhatják ezeket az adatokat, de sajnos a legtöbb esetben a, csak nagyobbítják ezeket az eltéréseket. De Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a különbségeket csökkentsük és megszüntessük. Nagyon sok akciót vezetünk az Európai Unióban annak érdekében, hogy a nyugdíjakat egységesítsük és megpróbáljuk eh, a nagy különbségeket megszüntetni, különböző jogi eszközök vannak erre, van irányelv is, amelyik eh, a munkapiacon eh, történő egyenlő bánásmóddal foglalkozik, a eh, szolgáltatásokhoz való hozzájutás, de ezek a harmadik pillérben vannak jelen, és van egy irányelv, amelyik a, a társadalom biztosításhoz való hozzáférésről szól. A bérek között közötti eh, különbségek megszüntetése ez egy prioritás a bizottság számára, mert eh, ez nagyon sok témát érint, nevezetesen az em férfiak és nők közötti különbségeknek a megszüntetése, ezért rendkívül nagy figyelemmel dolgozunk, és most dolgozunk azon, hogy egy tanulmányt kiadjunk ebben. Megadom a megadom a szót a kollégámnak, aki a um, foglalkoztatásügyi szakbizottságban dolgozik. Én a társadalompolitika területén foglalkozom stat- matematikai statisztikával is, és nagyon örülünk ezeknek a javaslatoknak, amik a jelentésben születtek. Teljes mértékben támogatjuk ezt az elemzést az okokat illetően, de van még egy dolog, amit szeretnék fölemlíteni. A legtöbben a szegénységet említették, de van egy jelenség. A nők nem csak tovább élnek, mint a férfiak, de úgy élnek tovább, hogy közben egészségügyi problémákkal küzdködnek, ami nagyon sok költséggel jár, egészségügyi ellátással, hosszú távú ellátással, és közben alacsonyabb a nyugdíjuk is, amely eleve a szegénység felé tolja őket. Az egyes tagállamokban eltér a helyzet, és ez nagyon aggasztó jelenség, hogyha a hosszabb élettartamot megvizsgáljuk, azt, hogy mekkora a különbség a nyugdíjazás mértékében, akkor jelenleg nem tudjuk előrevetíteni azt, hogy a nők milyen kategóriái kell, hogy magasabb költséget fizessenek az egészségügyi problémák kezeléséért. Majd 2018-ban lesz egy nyugdíj megfelelősségi jelentésünk, elméletileg, és ott megpróbálunk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és támogatni az önök elképzeléseit is. Köszönöm. Elme, köszönöm szépen. Akkor ezzel lejárt a mai ülésünk, és ez volt az első találkozó, sajnálatos módon sokan elkéstek, elkéstek a repülők, de holnap megint találkozunk és talán esetleg még arra van idő, hogy Constance Le Grip asszony néhány záró megjegyzést tehessen, hiszen kérdéseket tettek fel. Manuela Ludovicsenek talán reagálhatnának azzal, hogy a titerságnak továbbítják a kérdéseket, és írásban válaszolunk. Oui, merci, monsieur le président. Je n'aurais pas la prétention. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudnám egy lezárni egy ilyen érdekes eszmecserét. Úgy gondolom, hogy a ma délutáni elhangzott vélemények tükrözik azt az igen összetett témát, amivel foglalkozunk, ami nagyon sokrétű eh, a politikai élet különböző témáit is eh, átöleli, és ráadásul földrajzilag is igen összetett a különböző eh, országokban lévő rendszerek miatt. Az egész témának téma nagyon összetett, főleg miután a tanulmány rávilágított az eltérésekre, a különbségekre, igen, eltérő megközelítéseket hallottam a különböző hozzászólóktól, az árnyék jelentéstevőktől, akiknek előre megköszönöm a munkájukat, különböző frakciók is, különböző oldalról közelítették meg a témát, most semmiképpen nem tudnám tehát így lezárni ezt a témát, úgy gondolom, hogy lesz még alkalom arra, hogy ezeket megvitassuk, ugyanakkor nagyon örülök, hogy megkapta megfelelő figyelmet, és nagyon gazdag hozzászólásokat hallottunk, ezeket mind feljegyeztem, megpróbálom mind beépíteni az anyagba, és majd a következő alkalmak akkor remélem ugyanolyan, ugyanilyen élénk eszmecserét fogunk folytatni annak érdekében, hogy egy igazán erős anyag szülessen a végén. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ez eh, természetesen eh, megelőlegzi azt az igen eh, intenzív eszmecserét, amit majd vár ránk a jövőben. Lezárjuk a mai ülést. Köszönöm szépen a résztvevőket, köszönetet mondok a tolmácsoknak, akik viszonozzák a köszönetet, és köszönöm szépen.